amikor 23-13 arányban a Trump bizottság nem úgy szavazott, mint ahogy most el eh, kadraui úr megnyilvánult. Tájékoztatom önt, hogy a Trump bizottságban megállapodás született, Brian Simpson is része volt ennek, mondta az elnök. Még egy ellásfoglási eh, indítványunk van, a közlekedési bizottsági témák között. Once again I was informed that it was... Arról tájékoztattak, hogy, hogy a bizottság megállapodott ebben a témában. Legközelebb folytassák a szakbizottsági ülésen a vitát, nem az én dolgom, hogy ennek helyet adjat, adjak. Ezt a vitát lezártnak nyilvánítom, holnap 11.30-kor szavazunk ebben a kérdésben. Ladies and gentlemen, next point of our... következő. és egyben utolsó napirendi pontunk az energiapiacok integritásáról és átláthatóságról szóló rendelet végrehajtása az ACER 2014 évi költségvetés. Első felszólalunk Jordan asszony a szöveg szerzője. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! A következő év közepéig meg kell alkotnunk az energiapiacok integratását. Fontos feladatunk van tehát európai szinten. A közös rendelet azt mondja ki, hogy az ACER, amely a eh, szabályozás koordinátora, azt a feladatot kapja, hogy az elektromos áram és a gázpiac harmonizációját hajtsa végre, és a rendelet révén széleskörű együttműködés kezdődjön el. Ennek azonban pénzügyi háttere is kell, hogy legyen, emberi erőforrásokra és pénzre van szüksége a feladat végrehajtásához. Az acerben bízunk, 2012-ben az ügynökség megkapta a kért költségvetését, ugyanakkor 3 millióval kevesebbet kap idén. És ezáltal a probléma nem a megoldásához, hanem kerülünk közelebb, hanem tovább nehezítjük a helyzetet. Több mint 5 millióval kevesebb az ügynökség pénze, mint amennyire szükség lenne a feladat ellátásához. Föl kéne venniük új embereket, de ezt most nem tervezhetik, pedig 55 új álláshelyre lenne szükség. Tehát a 2013-14-es költségvetés nem garantálja az ACER-nél a feladat ellátását, pedig ez lenne a fő feladata az ACER-nek. A megkapott információk alapján a költségvetés tervezete nem irányozta elő más szempontból sem a feladatok végrehajtását, így tehát veszélybe kerül az energiapiac integrálásának nagy projektje, és az ügynökség nem fogja tudni végrehajtani ezt a koordinációs feladatot. Az adatok közlése óta az ACER nél nagy az aggodalom, hogy szakmailag hogyan lehet majd megvalósítani egyáltalán az eszmával és más szakmai szervezetekkel az együttműködést. Valamennyi ügynökségi dolgozó aggódik, ha az asszer nem tudja ellátni a feladatát, akkor senki nem lesz felelős az aratgyűjtésért, elemzésért, koordinációért, és eluralkodik a káosz, a csalásnak is teret adunk ezáltal. Márpedig nagy baj lenne, hogyha nem sikerülne az átláthatóságról szóló rendeletet végrehajtani, az egész energiapiacunk működését veszélybe sorolhatja, ha ez elmarad. Sőt, ennek további hatása lehet az energiárakra negatív értelemben. Tehát felmerül a kérdés, hogy van-e egyáltalán valódi politikai szándék az energiapiac integrálására jövő év során. A 2013-as költségvetés meghúzása megkérdőjelezi ezt, az ügynökség nem tudja megvásárolni a megfelelő eszközöket, nem tud embereket fölvenni, a pénz hiány. Az Európai Bizottság hajlandó-e 2014-re legalább hihető költségvetéssel ellátni az acert, hogy legfőbb feladatát elkezdhesse végrehajtani. Az ilyen típusú megszorítások sokkal többet ártanak, mint használnak. Az ITRE bizottság tagjainak meggyőződése, hogy az ASZER megfelelő finanszírozása közérdek, hiszen az európai fogyasztók érdekeiről van szó. Köszönöm szépen, Öttinger biztos urat üdvözlöm itt az éjszakai ülésünkön, parancsoljon. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, Jordán képviselőasszonynak nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a számunkra igen fontos ügynökséget nyomon követi felállítása óta, és kérdéseket tett fel az ügynökség működésével kapcsolatban. Egy nagyon fiatal intézményről van szó. Zwei Jahren auch die Aufgabe. Két éve az is a feladata, hogy az energia piacát is nyomon kövesse, és a visszaéléseket a nagykereskedelemben megelőzze, sőt megtiltsa. Miről van szó? Hát alapvetően arról, hogy a piacot megfigyelve elemezzük azt, adatokat gyűjtsünk, rendelkezéseket, végrehajtási rendelkezéseket vizsgáljunk, és nyilván ezt az ügynökséget felvértezzük a megfelelő eszközökkel. Az ACER vagy ACER átfogó IT és adatfeldolgozási eszközparkot kell, hogy beszerezzen, amely ugye az adatbiztonságnak is meg kell, hogy feleljen, és megfelelő kapacitásokkal kell, hogy rendelkezzen. Ezért javasoltuk azt, hogy a 2013-as költségvetési kereten belül bizottságon belüli forrásokat csoportisítsunk át erre az ügynökségre. Azaz, a következő évekre, a hardware és a szoftver beszerzésekre megfelelő mennyiségű összegeket állítottunk rendelkezésre. Most már csak a költségvetési hatóságnak a gyors jóváhagyására van szükség ahhoz, hogy az IT platformot a megfelelő eszközökkel, amelyek rendelkezésre állnak, valóban beszerezhetők legyenek. A tisztelt háza tudom biztosítani arról, hogy 2014-re is, amennyiben az MFF elfogadásra kerül. Az ügynökség működését, illetően főleg az adatbiztonságra tekintettel, és az IT és adatfeldolgozási szoftvereket, illetően megfelelő mennyiségű eszközt irányoztunk elő. Ez az egyik rész, tehát a beszerzés, hogy az, az IT rendszerek, a, az adatvédelmi rendszerek beszerzése, a másik oldalon pedig ezeknek a működtetése. Szükség van azonban természetesen megfelelő mennyiségű munkatársra is, és ezért helyesen utaltak arra, hogy megfelelő mennyiségű szakértőre van szükség. 15 szakmailag alkalmas posztot állítottunk fel, és ezek már betöltésre is kerültek. 2014-ig az erőforrásokat úgy gondolom, hogy megfelelően lehet menedzselni, és ez elegendő poszt lesz. Hogyha lesz további igény, további személyzeti bővítésre, akkor ezt a bizottságon belül természetesen gyorsan megpróbáljuk kezelni. Probléma azonban, hogy egy öt éves időkeretben bizottságként az állásokat évente 1%-kal, 5 éven belül pedig 5%-kal kell, hogy csökkentsük. Ez ugye az a hozzájárulás, ahogyan a bizottság hozzájárul a költségvetéshez a tagállamokkal szemben. Ez az átcsoportási lehetőségeinket, mozgásterünket jelentősen korlátozza természetesen. Az észerrel megkezdődött egy olyan folyamat, amelynek értelmében a jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrások és pénzügyi források, reméttel, a remét rendelettel még nagyobb hangsúlyt kapjanak, főleg az átcsapartásokkal kapcsolatosan, de ezeket természetesen ellenőrizni fogjuk az átszer vonatkozásában. Biztosítatom önöket afelől, hogy a remit rendelet nem csak a tisztelt ház elé került beterjesztésre, hanem azt is várjuk tőle, hogy ezzel az irányítás és az ellenőrzés is jobban alakul, a nagykereskedelemben, gondolok itt az árképzésre, a, a visszaélések visszaszorítására. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a további dialógust 2014-ben Jordán asszonynal is, amikor is a végrehajtásnál fogunk tartani. Köszönjük szépen, biztos úr. Most pedig meg fog adom a szót Macei Kukovics asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Ha komolyan vesszük a belső piacot, akkor egyértelmű, hogy az energiapiac annak legfontosabb pilléreként kell tekintenünk és ez az Európai Ügynökség, amelynek a székhelye mellesleg Szlovéniában van, ö, ö, azáltal, hogy ha ellehetetlenítik a működését, az euroszkepticizmust fogja erősíteni. Ö, Jelenleg nagyon nagyok a különbségek a nemzeti energiapiacok között, és ennek az ügynökségnek az ellátottsága személyzettel és pénzzel pedig ellentmondásban áll a feladatával, mármint hogy nem elegendő hozzá. Ezért felmerül a kérdés, hogy mennyire komoly egyáltalán az a szándék, hogy ez az ügynökség dolgozzon az energiapiac integrálásán. Mennyire komoly egyáltalán az integrálási cél? Miért nem lehet ö, ö, abból a 200 milliárd euróból, amely az energiaipari infrastruktúrákra van számva a következő időszakban, azt a néhány cseppet az ügynökségnek adni, hogy ezen nagy beruházások integritását segítse. Nagyon fontos a válság szempontjából is, hogy ne erősítsük az euroszkepticizmust azáltal, hogy működésképtelenné teszünk egy európai cél. Köszönöm, most pedig Koreira de Campos úr kapszót. Biztos úr, köszönöm szépen, Flaszák elnök úr. Köszönöm, Ötinger biztos úr. Köszönöm, hogy eljött ma este erre a vitára. Az európai energiapiac olyan infrastruktúráktól, illetve modern összekapcsolódásoktól függ, amelyekkel maga színvonalat és környezetvédelmi fenntarthatóságot lehet biztosítani. Az ACER jelentős szerepet játszik az infrastruktúrára vonatkozó rendelet betartásában biztosítva az átláthatóságot, de remit rendeletre gondolok, és a harmadik energiacsomag, illetve a hálózati kódexek a társjogalkotók által megfogalmazott szabályok, illetve a költségvetési szükségletek a 15,5 millió eurós költségvetés esetében a bizottság 11 milliós költségvetést javasolt. Ambiciózus célkitűzések vannak a közös energiapolitika területén, és azok a rövidlátó döntések, amelyekkel szembesülhetünk, ezt aláshatják. A bizottság ebben az esetben az adminisztratív költségekkel foglalkozik. 2014 után új bizottságunk lesz, de jövőre is gondolnunk kell. Megfelelő eszközökkel, hatékony megoldásokkal, késedelmek, kétségek, a nemzeti logika uralkodik az Európai Uniós logika felett, ez várható. 5 millió eurót meg takarítanak ugyan, de akár ez sokkal több millió eurós kárt okozhat az energetikai költségek esetében. Az ipari termelés áthelyezése lehet ennek az eredménye, illetve a nagyobb munkanélküliség. Biztos úr, Európának jobb döntésekre van szüksége. Köszönöm, mondja az elnök. Hölgyeim és uraim, nem lesznek spontán hozzászólások, ezért aztán szeretném a biztos urat, Ötinger urat megkérni, hogy zárja le a vitát, parancsoljon. Ich kann Ihren Argumenten azt az érvelést, hogy erős ügynökségre van szükség a belső piaci célok az energiapiac integrációja érdekében. Ezt elfogadom, ebben nincsen ellentmondás. Legalább 10-20 új munkahelyre lenne szükség. Csak az a baj, hogy amikor az MFF-ről tárgyalt a tanács, akkor még kisebb összegekről volt szó. Az EISZ-nál 5%-os volt az 5 év alatt közötti leépítés, és ö, ilyen körülmények között nem lehet más ügynökségeknél sem jelentős ö, felépítést ö, kérni. Ö, egyes ügynökségeknek még nagyobb leépítést kellett elszenvedniük. Tehát részben az önök kollégáinak is más szakbizottságban az a feladatuk, hogy ezt a fajta takarékosságot szem előtt tartsák. Bármennyire fontos az energia és gazdaságpolitika szempontjából ez a feladat, ezt bármely más szakbizottság és ügynökség dolgozói is elmondhatják. A bevándorlási témákkal foglalkozók, az infrastruktúrákkal foglalkozók mindenhol szükség lehetne újabb szakértelemre. Más ügynökségeknél is ez volt a helyzet, hogy kevesebb emberrel kell több feladatot megoldaniuk. A bizottság mandátumától függetlenül látni fogják, hogy belső átcsoportosítással az aceren belül igenis megoldható a probléma, képesek lesznek rá. Nagyon jó az ACER szakértelme, jól együtt tud működni nemzeti szakhivatalokkal, szakhatóságokkal, és hogyha az első két évben is nem, nem sikerült volna mégsem a kellő eredményt elérnie, akkor biztos, hogy a bizottság és a tanács a költségvetés folyamatos ö, ö, módosítása közben erre figyelemmel tud majd lenni. Köszönjük szépen, biztos úr! Beszeretném jelenteni akkor, hogy ezt a vitát is lezártuk. Hölgyeim és uraim, uraim holnap szerdán 9 órakor folytatódik plenáris ülésünk. 9-től uh, program. 2 óráig és 15 órától ameddig meglátjuk.